Uraim, megnyitom az ülést, az első eh, pont a napi rendünkön, közös vita az Európai Külügyi Szolgálat témájában. A jelentés Kressler asszony és Rivellini úr készítette az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési eh, rendeletről az Európai Külügyi Szolgálat tekintetében. Rapkai úr jelentésének címe pedig az Európai Közösségek tisztviselői személyzeti szabályzatának, valamint egyéb alkalmazottai alkalmazási feltételeinek módosítása, valamint Gualtieri és Súrján urak jelentése, költségvetési módosítási tervezetről szól, a Második szakasz Európai Tanács és Tanács, a harmadik szakasz Bizottság, tizedik szakasz Európai Külügyi Szolgálat vonatkozásában. Üdvözlöm eh, az Európai Bizottság alelnökét, főképviselőasszonyt, Sefcsovics eh, bizottsági alelnök urat, Lewandowski biztos urat, eh, a tanács képviselőt, akik éppen most érkeznek meg, ugyanis a forgalmi dugóban állnak, perceken belül a helyükön lesznek. Tisztelt képviselő, asszonyok képviselő urak, az utolsó szakasza következik most egy fantasztikus jogalkotási folyamatnak, illetve intézményközi kalandnak, egy kvadrilógusnak, egy négyoldalú párbeszédnek az Európai Külügyi Szolgálat kialakításáról. A jogalkotási szövegek, amelyekkel most fog, foglalkozunk, ugye a személyzeti szabályzatot módosítják, a költségvetés módosítják, illetve a pénzügyi rendeletet módosítják. Ma folytatunk róluk vitát, és holnap szavazunk róluk, de hosszú hónapok intenzív tárgyalási folyamata ér most véget az európai intézmények között. Együtt lépünk fel egy közös cél érdekében, közös célunk az, hogy az Európai Unió hallathassa a hangját, és nagyobb presztist élvezzen a világban. Az Európai Parlament nagyon komolyan vette a saját hatáskörét, felelősségi területét, meg vagyunk győződve róla, hogy a külső fellépésben, akár csak a többi területen az európai közösségi érdekek kell, hogy érvényesüljenek. Nagy várakozásokkal tekintünk tehát ezen utolsó vita elé, és nagyon várjuk, hogy 2010. december 1-én a külügyi szolgálat megkezdje munkáját mindössze egy évvel a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően. A jelentések készítőivel kezdjük. Először is Greszla asszonynak adom meg a szót. Asszonyom, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Eston főképviselőasszony, alelnök úrnak, tisztelt tanácsi elnök úr, kedves kollégák! Nagyon vártam már, hogy a külügyi szolgálat felálljon. Nemzetközi szinten sok sikert kívánok majd a működéséhez. A intézmények megmutatták, hogy képesek vagyunk a kihívással megbirkózni, a parlament a megoldás részéve vált, gyorsan döntöttünk, talán kicsit túl gyorsan is néhány helyen. Ez egy új terra incognita ismeretlen terület volt számunkra, és az eddigi költségvetésre és személyzetre vonatkozó szabályok megújítását igényelte, nagy kihívás volt ez. Költségvetési szakemberként és ellenőrzési szakemberként továbbra is némi aggodalommal nézek az ügyelébe, nem csak a hatékonyság, hanem az ellenőrizhetőség miatt is. Ezeket a problémok, problémákat próbálja most a közös jelentésünk valamelyest megoldani. A az adófizetők szempontjából megpróbáltuk a legoptimálisabb megoldást megtalálni az eljárások terén, módosításokat eszközöltünk, a parlament befolyását a külpolitikai kiadásokra megnöveltük, az átláthatóságot és a jelentéstételi kötelezettséget és az elszámoltathatóság kötelezettséget bevezettük. Az EU nagykövetségeknek pedig elmagyaráztuk, hogy fontos szerepük lesz a közösség pénzügyi érdekeinek védelmében is, és ezért fontos, hogy ez, hogy mindenki tudja, hogy mi ilyen felelőssége van. Közösen kell majd használni a belső bizottsági könyvezetési, ellenőrzési eljárásokat olyan embereknek is, akik akiket, akik ezzel eddig nem foglalkoztak. A fejlesztési alap integrációja a költségvetésben is nagyon szorosan összefügg ezzel a kérdéssel, és a tanács mentesítése is ettől függ. Örülök, hogy segítették a munkámat sokan a társam a jelentés megírásában, főleg a belga elnökségnek is köszönöm a segítő hozzáállást. Fontos házi feladatok azonban még nincsenek elvégezve. 10%-át állították még csak föl a szolgálatnak az elnök próbálja félbeszakítani a felszólalót. Elnök úr, három percen van, nem kettő. Téves az óra beállítása. Úgy terveztük, hogy a végén használhatja föl a harmadik percét, de mindet felhasználhatja most Greszlászony, ha kívánja elnézést. Hogy mennyire profi módon működik egy olyan szolgálat, amely még nem tudja, hogy mik is a feladatai, az kérdéses, tehát ezeket sürgősen meg kéne határozni és erre a problémára vissza kell térnünk hamarosan. Összenő most több intézmény személyzete, ez nagyon fontos kérdés. A diplomaták eddigi tárgyalásainak átalakul a teljes eljárása, és a régi ö, koloniális világ térképe még mindig hat, meg kell próbálni ettől függetlenül új módon gondolkodni. Szimpátiával követjük azonban a szolgálat felállását, és ehhez a költségvetési eszközöket megpróbáljuk megteremteni. Köszönöm szépen. Sok sikert kívánok a szolgálatnak Európában és a világban. Pontosan három percig beszél Gresslasnak. Köszönöm. Please, colleague. Crescencio Rivellini úr, tessék, kedves kollega, köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, Ashton asszony. Az Európai Külügyi Szolgálatra vonatkozó pénzügyi rendeletbeli szabályokról fogok beszélni. A Lisszaboni szerződés hatályba lépésével a tanács, a bizottság tisztviselő, illetve a tagállamoktól érkezett tisztviselők fognak a külügyi szolgálatnál dolgozni, annak érdekében, hogy az Európai Uniót képviseljék. Úgy gondolom, hogy jó munkát végeztek, egy csomó veszélyt sikerült elhárítani a külügyi szolgálat felállításánál. Ugye decentralizált, az egész világban működő szolgálatról van szó. Nagyon fontos, hogy több millió eurós költségvetését megfelelően használja fel a külügyi szolgálat, és hogy a csalás, a korrupció ne terjedjen az európai költségvetés kárára. Természetesen a Lisszaboni szerződéssel létrehozott új szerv, a külügyi szolgálat nagyon fontos új szolgálatról van szó, és a bizottság, a tanács kormányközi módon próbálta felállítani ezt a szolgálatot. Nagy vita volt erről a belga elnökség alatt, azonban sikerült végül megállapodásra jutni. A parlament szerepe megerősödött, és új jogosítványait elismerték. a bizottság olyan munkadokumentumot kell, hogy készítsen, amelyben minden administratív és operatív költség szerepel, és ezt a parlamentnek be kell nyújtania. Ide tartozik a KBVP és a KKBP is. Az első cikkben szerepel az Európai Unió minden feladata. A bizottság főigazgatója jelentést készít a diplomáciai munkáról nagyon fontos a pénzügyi ellenőrzés szigorú megvalósítása. A tagállamok kötelezettséget vállaltak az iránt, hogy segítenek megtalálni azt a személyt, aki ezt a munkát fogja végezni. három év után fogjuk felülvizsgálni a pénzügyi rendeletet. A mentesítésben a parlamentnek is szerepe lesz. Jó eredményt sikerült elérni, és a parlament számára különösen jó ez az eredmény, hiszen elismerése került, hogy a parlament a külügyi szolgálat képítésében nagyon fontos szerepet játszott, illetve a mentesítésben is egyetlen egységes auditálás lesz, és ez nagyon jó eredmény. Köszönöm szépen. Köszönöm, ön is felhasználta az összes időt. Bernard Rakai úr 6 percet kap, 4 plusz 2 perc, hogyha így rendben van. Így rendben van? Ja, das ist schon... Köszönöm szépen, ez megoldható lássuk meg, hogy most mennyi időre van szükségem, és akkor talán majd a eh, további elhangzókra is reagálhatok. Tisztelt képviselőtársam, tisztelt el, elnök úr, tisztelt Eszon, Eszon, tisztelt Eskovics úr, kedves kollégáim eh, és a tanács elnöksége, akit képviselve van. Gyakorlatilag itt egy kollegiális együttműködésről beszélhetünk, és hogyha ezt mondom, ak- akkor azt mondom, hogy olyan eredményt értünk el, amit egyébként nem értünk volna el. Én elégedett vagyok az eredménnyel, legalábbis az, abban a tekintetben, amivel én foglalkoztam, legalábbis azt a részt illetően, amire rálátok, azt kell, hogy mondjuk, nem csoda, hogy ezt az eredményt értük el, hiszen nem most kezdtük a munkát. Elnök úr, okos ötlet volt öntől, hogy már ideje korán, hogy már Bok, a, a Bok Ferhofstadt jelentés idején összehívta az eszmecserét rendszeresen, és így világosá vált, hogy mi lesz a későbbieknek a feladata, és gyakorlatilag volt egy előkészítő munka. Éppen ezért elsősorban arról volt szó, ami a parlament és a tanács közötti megállapodásban volt, hogy hogyan fogjuk elindítani a külügyi szolgálatot a technikai, e, személyzeti és szervezeti tekintetben. Hogyha műszaki, technikai és szervezeti kérdésekről beszélek, akkor azt kell mondjam, politikai kérdésről van szó. A politika a szervezés, a szervezés politika. A tárgyalások során ezt a részletek, részletkérdésekben újra és újra észrevehettük. Világossá vált, hogy bizonyos értelmezések ellentmondtak más értelmezéseknek, de azonban a kollegiális szellem eredményeképpen gyakorlatilag egy értelmes megoldást kaptunk a végén. A politikai orientáció területén eh, mit kapunk? Először is rögzíteni kell, hogy a három személyzeti tényezőt az egyenrangúan kell kezelni. A szerződés ugyanis előírja, hogy a külügyi szolgálatnak a személyzete a bizottsági eh, képviselőkből, tanácsi és a különböző tagállami diplomáciai testetek képviselőből kell, hogy álljon. Az utolsó tényező volt egy új tényező, és ez okozta a problémát. Itt volt egy antagonista ellentét, amit meg kellett oldanunk. Tehát először, először is volt egy közösségi eh, és egy kormányközi munka is. A tanács és a tagállamok részéről különböző voltak kiindulópont, tehát volt ugye egy kormányközi kiindulópont és egy közösségi, közösségi intézmények közötti kiindulópont, így hát az eredménnyel elégedettek lehetünk. Figyelnünk kellett arra, és figyelnünk kell most is arra, hogy a nemek közötti kiegyensúlyozott képviseleti arány és a földrajzi származás szerinti kiegyenlítettség is adva legyen. Olyan szolgálatunk kell, hogy legyen, amely modern, és amely a, eh, a nemek közötti egyenlőséget is figyelembe veszi. Éppen ezért örülök Ashton asszony, hogy ön biztosított minket arról, hogy a kötelező személyzeti szabályzati rendelkezéseken kívül egy kötelező érvényű nyilatkozatot tett a nemi kiegyenítettség kérdéséről és a földrajzi kiegyenítettség kérdéséről is. Arra van szükségünk, hogy azonos jogok és azonos kötelezettségek legyenek. Tehát mind a három komponenssel szemben lojalitásra van szükség, biztosítani kell a lojalitást a főképviselő intézményével szembeni lojalitásra van szükség. A diplomáciai szolgálatoknak pedig van vétójoga, van uh, joga beleszólni a diplomáciai szolgálat által küldött munkatársak mandátumának meghosszabbításába, és van egy pont, amelyet nem szabad alábecsülnünk megállapodtunk abban, hogy nem engedhetjük meg, hogy ezt a kérdést ezt belevegyük a személyzeti szabályzatba. Azonban az új Európai Külügyi Szolgálatnak mindenképpen szüksége van egy saját identitásra. Mindenki, aki ott fog dolgozni, gyakorlatilag egy közös célt kell, hogy kövessen. Ez nagyon fontos. Tehát nagyon fontos egy közös, egységes kiképzés, oktatás és továbbképzés ez sajnos nem sikerült, ez rendszertanilag nem volt megoldható, hogy elhelyezzük ennek a megoldását a személyügyi szabályzatban. Azt mondták számunkra, hogy ezt a problémát látják, ezt egy nagy szükségnek, kötelezettségnek érzik, és ezzel kapcsolatban mindenképpen egy kötelez kötelezettségvállalási nyilatkozatot fognak tenni, ami azonban nem fog bekerülni a személyügyi szabályzatba azonban mindenképpen fontos, hogy szem előtt tartsuk, hogy erre nagy hangsúlyt kell fektetni, hiszen ez meg fogja határozni a szolgálat jövőbeni munkáját is, és úgy gondolom, hogy e tekintetben is nagyon jó munkát végeztük, és így folytathatjuk tovább a munkát. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, kedves kolléga. Egy perce maradt a vita végére. Rendben. Roberto Gualtieri kollega következik most. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Eston asszony, biztos asszonyok, biztos urak, a Parlament egy új költségvetési rész létrehozásáról dönt az Európai Külügyi Szolgálat működéséhez. Szeretnénk, hogyha ez a szolgálat létrejöhetne, hiszen az Európai Uniónak, Európának nagy szüksége van rá. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy lemondunk a költségvetési ellenőrzés feladatköréről. Továbbra is foglalkoznunk kell vele, a 2011-es költségvetés kapcsán is például a madridi megállapodáshoz képes sikerült további előrelépést elérni, különösen örülök Greszle asszonynak, és Rivelini úrnak is köszönöm ezt. A személyzeti szabályzat garantálja, hogy ugyanolyan feladatokkal és jogokkal rendelkeznek majd a hovatartozásoktól függetlenül a külügyi szolgálatban dolgozók, illetve a nemek és nemek közötti egyensúly és a földrajzi egyensúly is kialakul. Nagyon figyelni fogunk erre. Így elkerülhető lesz talán az, hogy kvótákat alkalmazzanak, hiszen az hiba lenne. A pénzügyi rendelet jó ellenőrzést tesz lehetővé, és a szolgálat ellenőrzését a bizottsághoz utalja alapvetően egy külön költségvetési sort hozunk létre a különböző missziókra, és ez nagyban javítja a e, parlamenti ellenőrzését a védelmi és biztonságpolitikának. Tehát e, erősebb és közösségibb külügyi szolgálatunk lesz, erőteljesebb parlamenti ellenőrzéssel, felügyelettel ezt az ellenőrzést e, nagyon szigorúan, nagy igényekkel fogjuk végezni, felelős munkát fogunk végezni, hiszen segíteni akarunk a fő megbízottnak, a főképviselőnek

kolléga úr a bevezetőt, most pedig valaki szót kért? Kék kártyát szeretnék használni röviden megzavarom itt a vitát, és a kollégák figyelmét felhívnám arra, hogy, hogy ma éjszaka három csecsen terrorista megrohanta a csecsen parlamentet, több biztonsági embert fogjulejtettek, terroristák is haltak meg. A terrorcselekményekre azonnal fel szeretném hívni a figyelmet, együttérzünk a szenvedőkkel, az áldozatokkal. Azért akarom ezt most elmondani, mert ma, vagy hát még a héten az Észak-Kaukázisról beszélni fogunk. Tudom, hogy ez nem ide tartozott, de sürgősségi dolog. Köszönöm Lökesen úrnak ezt az információt. Minden terrorista cselekményt elítélünk, és ez különösen súlyos fejlemény, hiszen ha parlamentet támadnak meg, akkor mi is érintettek vagyunk. Úgyhogy együttérzünk az áldozatokkal, és biztos, hogy fogunk még beszélni erről a kérdésről. Nem hivatalosan, ezt most jegyzőkönyvbe veszük, és visszatérünk majd rá. Köszönöm, hogy felhívta a figyelmünket. Következő felszólalónk az Európai Bizottság alelnöke, Sefcsovics úr. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnénk Frankenstein úrnak is köszönetet mondani, hogy ezt a fontos ügyet felvetette, figyelmünket felhívta rá. Természetesen az Európai Bizottság is minden terrorcselekményt elmarasztal, elítél, és megfelelően reagálni fogunk. A vitához visszatérve hadd kezdjem azzal, hogy Köszönöm Rakai úrnak, hogy ilyen kiváló munkát végzett ezzel a kiváló tervezettel. Az elmúlt hónapokban, hetekben nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a bonyolult kérdéssel. Köszönetet szeretnék mondani a raportöröknek, illetve a Júria és AFET szakbizottságok árnyék előadóinak is illetve végül, de nem utolsó sorban Ketinek, munkatársainak és a bizottsági dolgozóknak egyaránt köszönetet szeretnék mondani, mert igen komoly, kemény munkát végeztek, hogy létrejöhessen ilyen rövid idő alatt az LKS. Ezen a héten lezárul az LKS jogi és pénzügyi szabályozásának végső formába öntése. Tisztelt elnök úr, abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy részt vehettem az LKS létrehozásáról szóló vitákban, illetve Madridban én képviseltem a bizottságot a négy oldalú tárgyaláson az Európai Parlament képviselői Brock, Ferhofstadt, Galtieri urak igen jelentős munkát végeztek, és ez tette lehetővé, hogy sikeresen záruljon le ez az intenzív vita. Ez a vita hozzájárult ahhoz, hogy az EKS igazi európai, igazi hatékony és ö, ö, effektíven diploma, diplomáciai ö, szolgálatként működő testület legyen nem lesz administratív jellegű a szabályozás, hanem arról szól, hogy jól működhessen az EKS. Rakai úr, a kompromisszumos ajánlatcsomag nagyon jó eredmény, és nagyon támogatjuk szeretném, hogyha az egész szöveg elfogadásra kerülne. Néhány dolgot szeretnék kiemelni. A kezdetekkor három forrásból érkeznek a diplomaták, bizottság, tanács, főtitkársága és nemzeti diplomáciai szolgálatok a bizottságtól átkerülő szolgálat megfelelően fog működni az LKS keretében a parlamenttől is lehet később az EKS-be jelentkezni az állandó tisztviselők és a nemzeti delegált tisztviselők azonos szabályok szerint működnek majd a személyzeti szabályzás alapján, így függetlenül az Európai Unió iránt lojálisan működnek. Tíz évesek maximum a szerződések, a kompromisszumba olyan rendeletek is beletartoznak, miszerint a földrajzi és nemi egyensúlyra végig figyelemmel kell majd lenni. 2013-ban felülvizsgálati jelentés készül majd a bizottsági alelnökök által, amit benyújtunk a tanácsnak és a parlamentnek. Tudom, hogy itt a házban még erőteljesebb rendelkezéseket szerettek volna egyesek a szövegben látni meg vagyok győződve róla, hogy kiegyensúlyozott megoldás született azonban. Az ügyben a tárgyalások nem voltak egyszerűek, bonyolult előkészítő munka folyt, és a tisztviselő képviselőivel is tárgyaltunk, egyeztettünk. Végül nagyon jó eredményt sikerült az önök parlamentjéhez javaslatként benyújtani. Én bízom benne, hogy ezeket a módosításokat holnap a parlament elfogadja Hadd zárjam azzal, hogy a bizottság erőteljes kötelezettséget vállal arra, hogy gördülékenyen létrejön és működjön az EKS, és minden támogatást megadunk majd e- ezen új európai szolgálatnak. Úgy gondolom, hogy a holnapi nap történelmi jelentőségű lesz, létrejöhet az Európai Külügyi Szolgálat. Köszönöm, elnök úr! Köszönjük, alelnök úr! Következő felszólalunk Lewandowski biztos úr. Gyors. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Egy olyan témáról vitázunk, amely egy hosszú út első mérföldköve, és legfontosabb köve, hiszen költségvetésről van szó. A külügyi szolgálat felállításához feltétlenül szükséges volt a pénzügyi rendelet módosítása is, de végre ezt most már normális jogalkotási eljárásban, rendesség, jogalkotási eljárásban tudtuk elfogadni a tanácsi rendelet módosítását. Örülök, hogy a háromoldalú egyeztetésen múlt héten eredmény született. Ez volt a bizonyítéka annak, hogy képesek vagyunk a Lisszaboni szerződés keretei között is eredményeket produkálni, és ez a szerződés az nekünk keretet ahhoz is, hogy alaposan megalapozzuk a külügyi szolgálat működését. Nem akarok részletekbe menni most, és szó sincs arról, hogy a költségvetésnek most ez egy titkos része lenne. Minden delegáció vezető nyilvánvaló módon kap majd finanszírozást, és belső ellenőrzés lesz a bizottságon belül minden eljárásra. Köszönöm a szerzőknek, Kreszle asszonynak és Lüvenényi úrnak a konstruktív együttműködést. És köszönöm a hatos költségvetés módosító, módosító javaslatot, amely ugye a pénzügyi rendelettel függ össze. Így most mindkét karja a költségvetési hatóságnak, a tanács és a parlament különösebb és fölösleges módosítók nélkül tovább léphet és végre hamarosan fölveheti a munkát a külügyi szolgálat. Új munkahelyekre van nyilván szükség, 2013-ig tart majd a teljes betöltése az álláshelyeknek. Egyharmada a szolgálatnak a tagállamokból jön majd. Egyharmada az ott dolgozóknak. A parlament remélem, hogy támogatni fogja a tanács által már elfogadott költségvetésmódosítást. Köszönöm még egyszer a szerzőknek, Súrján úrnak is és Gáltyéri úrnak is a konstruktív együttműködést. Köszönjük, biztos úr! Most pedig megadom a bizottság alelnökének, főképviselőasszonynak, asszonynak, a szót. Türelmetlenül várjuk, hogy mit fog mondani. Elnök úr, Rövid leszek most. Először is meg szeretném köszönni a szerzőknek, Gressle asszonynak, Rakkai úrnak és Gáltyérő úrnak a kiváló szöveget, azt a hatalmas munkát, amit elvégeztek, és persze nagyon sok képviselőnek is, akik a háttérben dolgoztak, egyeztettek. Tudom, hogy nagyon kemény tárgyalások mögött vagyunk most. Önök is kemény tárgyaló partnerek voltak, de éppen ezért mondhatjuk azt, hogy a kompromisszum jó, és tükrözi a Lisszaboni szerződés alapelveit, azt működés közben, és tükrözi azt, hogy a parlamentnek fontos, megnövekedett szerepe van ezen a területen. Ez egy közös feladat lesz a jövőben is, valamennyiüknek köszönöm azt, hogy erre is hajlandóak, a további együttműködésre is. Most tesszük le a szolgálat alapjait, és annak is az alapjait most fektetjük le, hogy a jövőbeni együttműködés közöttünk milyen lesz. Én elkötelezett vagyok az átláthatóság mellett, ezt megígérhetem. Leszeretném szögezni továbbá azt is, hogy ez a szolgálat tükrözni fogja az Európai Unió sokféleségét. Ez egy olyan szolgálat lesz, amely remélem, hogy minden képviselő tagállam megelégedésére működik majd, mindenki büszke lehet majd rá, és tükrözni fogja a tagállami véleményeket, de egy nagy közös európai elképzelést is. Nagyon sok lehetőséget hoz magával a szolgálat felállítása, 2013 után különösen. Tudom, hogy a képviselők aggódtak, hogy fel kéne készülni erre a munkára. Megvan a jogi alapja a képzésnek, továbbképzéseknek, és garantálni tudjuk, hogy akik a különböző hagyományokból, országokból jönnek majd a szolgálathoz, mégis egységesen, európai módon fognak majd gondolkodni, munkálkodni. Munkájuk, ahogy itt is elhangzik, tükrözni fogja a különböző érdekeket. Lichtenberger asszonynak és Jerusfalski úrnak különösen köszönöm a képzéssel kapcsolatos elképzeléseket. Tudom, hogy itt még sok vita áll előttünk a következő hetekben és hónapokban, de jó úton haladunk, és örülök, hogy önöknél is jó kezekben van ez a kérdés. Gazdasági, a gazdasági válság tükrében, a jelenlegi gazdasági válság légkörében is fenntarthatók az, amiket itt leírunk. Végül pedig elnök úr, úgy érzem, hogy a szolgálat felállásával Európának világszerte megerősödik majd a szerepe, ezért minden egyes európai polgárt érinti annak működése, kereskedelemben, fejlesztési programokban, a terrorizmus elleni harcban. Ez egy fontos előrelépés lesz. Mindig is az európai polgárok képviselőjeként fogjuk felfogni munkánkat, igyekszünk megfelelni a, képvis- a választói elvárásoknak. Köszönjük a lelnök asszony. Köszönöm asszonyom. És most pedig a tanács nevében Olivier Chastel Államtitkár úr következik. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, tisztelt biztos urak, tisztelt képviselők. A tanács nevében engedjék meg nekem, hogy természetesen én is köszönetet mondjak a parlament előadóinak, akik sokat dolgoztak a különböző témákban, hogy az Európai Külügyi Szolgálat sikeresen felállhasson. Gressle asszony, Rivelli úr, a pénzügyi rendelet tekintetében Rabka Rapkai úr a, a személyzeti szabályzat, Gatieri úr, Súrján úr pedig a költségvetés módosítás vonatkozásában. A madridi megállapodás után és a július 8-i parlamenti vélemény után az általános ügyek tanácsa, mint tudják, július 26-án fogadta el az Európai Külügyi Szolgálat működésének elveit, de ahhoz, hogy az Európai Külügyi Szolgálat konkrétan felállhasson, még három intézményt kellett végső formába önteni. Erről szól ez a három jelentés most. A parlament, a bizottság, a főképviselő és a tanács egyeztettek, és mindenki igyekezett mindent megtenni annak érdekében, hogy a rövid határidőre sikerüljön megállapodást kötni. Ma elmondhatjuk, hogy örömmel nyugtázzuk, sikere járt ez a munka különböző nehézségeket sikerült felszámolni a különböző témákban, október 25-i jövő hétfői általános ügyek tanácsa politikailag a végső jóváhagyás megadhatja az Európai Külügyi Szolgálat felállításához. Így, ahogy terveztük, december 1-től megkezdheti munkáját a külügyi szolgálat. Ashton asszony, a biztosok, a képviselők már mindent elmondtak, mindent elismételtek ma délelőtt. Én csak annyit mondanék, hogy a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után egy évvel az egyik legnagyobb újítás, a külügyi szolgálat is megvalósul. Nagyon fontos a következetesség, nagyon fontos a láthatóság az Európai Unió külső fellépésében. Természetesen a feladat ezzel még nincs elvégezve, még csak most kezdődik a munka, de mindenképpen ambíciónknak megfelelő jelentőségű eredményt értünk el. Eston asszonynak nagyon sok sikert kívánok a munkájához. Elnök úr, zárásképpen még egyszer köszönetet mondok az Európai Európai Parlamentnek elkötelezettségéért, konstruktív hozzáállásáért, ami meghatározó volt ebben az ügyben. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen. Szárius Volszki úr következik. Egy percet kap ön. Köszönöm szépen, elnök úr a Ködi szakbizottság eh, túlnyomó többsége erőteljes igent mondott a külügyi szolgálat létrehozására, természetesen úgy, hogy a parlamenti ellenőrzés alatt működik az majd illetve hogy erős lesz, mert közösségi módon képviseli a 27 tagállamot, a sokféleségüket, a mai eh, sokféleséget, a földközi, a földrajzi egyensúly jegyében. Korábban ez nem volt téma, de most már eh, igenis eh, a hetes és a hat 6.6-os pontok az állásfoglalásunkban rámutattak erre, és az egész ház figyelni fog arra, hogy ez megvalósul-e sokkal magasabb szinten valósul meg, mint az eredeti javaslatban, bár még mindig nem teljesen kielégítő ez a megoldás a földrajzi szabályokat nem lehet ö, meghaladni, illetve a nők és a férfiak egyenjogúak, a körügyi szolgálatban is így kellene lennie. Ö, remélem, hogy Eston eh, asszony eh, ki tudja, orvosan tudja azokat a problémákat, amelyeket az egyensúlytalanságok jelentettek eddig a, a tagállami javaslatokban is. Köszönöm szépen, most pedig Fernur következik egy percben, tessék. Tisztelt kollégák, tisztelt bizottsági képviselők, gyakorlatilag itt a költségvetési rendeletről van szó, éppen ezért azt gondolom, hogy a madridi ö, madridi megállapodás is szóba jön is. Néhány kérdést megegyeztetni kell, a nyíltság kérdését, az átláthatóság kérdését, ami az eszközök felhasználását illeti beszélnünk kell. Fontos költségvetési politikai feladatokról, az információs tájékoztatási jogról, és ez természetesen a tagállamok anyagi hozzájárulását is illeti. Aztán beszélnünk kell a különböző illetékességi jogok gyakorlásának átláthatóságáról, ellenőrzéséről, hogy ne csúszson ki a szolgálat a kezünk közül. A parlamentnek tehát felelőssége van az ellenőrzés terén, és tájékoztatni kell természetesen az európai polgárokat is a szervezet működéséről. Szeretnék ehhez mindenkinek nagyon jó munkát kívánni, de szeretném azt is hozzátenni, hogy egy nagyon jó alapot teremtettünk meg ahhoz, hogy a EU szerepét a világban erősítsük, megjelenítsük, és az európai polgároknak és a parlamentnek a szerepét megerősítsük. Kaczmarek úr, egy perc. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, opinia Komisji Rozwoju w sprawie... Tisztelt elnök úr, a fejlesztési e, szakbizottság e, pozitív véleményt mondott e, a pénzügyi szabályozásról, rendeletről, úgy gondolom, hogy a munkaerő felvételnél is átlátható szabályok kell, hogy érvényesüljenek. Rapkai úr módosítókat javasolt az Európai Külügyi Szolgálat tisztviselőinek szabályozására politikai megállapodás született a földrajzi egyensúlyról, illetve az európai intézményektől és a ö, tagállami diplomáciai szolgálatoktól érkező munkatársak közötti egyenjogúságról. Bízom benne, hogy a fejlesztési együttműködést megfelelően fogja kezelni a külügyi szolgálat, nem egyszerűen mézes madzakként. Köszönöm szépen. Köszönöm, Dökázer asszony, másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt Eston asszony másokhoz hasonlóan az én frakcióm is azt szeretné, hogy földrajzi eredet, illetve nem alapján és a kis és nagy országok között is egyensúly érvényesüljön az EKS-ben. Jó lenne, hogyha nem a kvóták alapján választanák azonban ki a munkatársakat, hanem a rátermettség alapján. Természetesen, ahogy ön is mondta, nem lehet egyik napról a másikra minden egyensúlyt megvalósítani. Ha az egyensúly valakit zavar, tudni kell, hogy azok, akik meg akarják gyengíteni önt, és nem erősíteni akarják az azok intézményesíteni akarják ezeket az egyensúlyokat. A frakcióm azonban támogatja önt, és bízik önben minden eszközt megadunk ahhoz, hogy sikeres legyen. Nagyon régen el kellett volna már indulnia az LKS-nek e hogyha nagy problémát jelent a munkatársak kiválasztása, az a mentesítésnél is problémákat fog okozni, úgyhogy legjobb, hogyha már az elején elkerüljük ezeket a gondokat. Köszönöm. Köszönöm. Arif úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, főképviselő asszony, hogy hosszú munka végéhez érkezünk most, és a kollégáimhoz hasonlóan én is köszönetet mondok az előadóknak színvonalas munkájukért. Nagyon fontos, hogy olyan európai diplomáciai szolgálat jön létre, amely nem egyszerűen a 27 tagállam diplomáciai szolgálatainak az összességéből áll. Nagyon fontos a személyzeti szabályozás, ami most jön létre, illetve a pénzügyi szabályozás kettős a kihívás, fel kell lépni a nemzetközi szintéren, ugyanakkor egyhangon kell nyilatkozni az Európai Uniónak biztos vagyok benne, hogy a kereskedelem politika is fontos szempont lesz, ugyanakkor a fenntartható fejlődés, illetve a fejlesztési segélyezés és az emberi jogi tevékenység is Fontos, hogy súlyunk legyen a nemzetközi szintéren, és ez talán növekedni fog. Köszönöm. Thank you, Mrs. Köszönöm. Nenszki asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. Gressle asszonynak, Revelini Rakai uraknak köszönöm a sok munkát. Világos, hogy a szolgálat felállítása bonyolult politikai eljárást igényel. Egymással egyensúlyba kell hozni a különböző érdekeket, tagállami különbségeket, ugyanakkor erősnek, egy irányultságúnak, európainak kell lennie, megfoghatónak a nemzetközi szintereken. Sajnálatosnak tartom, hogy a földrajzi arányosság, amely egyébként többséggel rendelkezett az AFET és Költségvetési Bizottságban, mint elv, nem valósul meg kellőképpen, pedig júliusban is a parlament kiadott már erről egy állásfoglalást. A rakkai jelentésben nem tükröződik ez az elv, és ezért Eston hogy önt közvetlenül szeretném megszólítani most. Ön lesz végül is a végrehajtásért felelős, a motivációért felelős személy, és remélem, hogy ön mindenképpen megvalósítja majd a földrajzi arányosságot a gyakorlati munka során. Sok sikert ehhez!

Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztosok, tanácsképviselői. Én is szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, minden előadónak. Elég gyorsan politikai megállapodásra sikerült jutniuk a többi európai intézménnyel, és így létrejöttek az LKS jó működésének az alapjai Bízom benne, hogy a külügyi szolgálat a legmagasabb szinten fogja tudni alakítani majd az európai külügyi fellépést, az Európai Unió szerepét javítani fogja globális szintéren. 9,5 millió eurót kap az idén a szolgálat, az első működési év után felülvizsgáljuk a pénzügyi nyilatkozat alapján, hogy mennyi pénzre van szüksége. Az Európai Parlamentnek felelős szerepet kell eh, játszania a szolgálat működésében, a költekezés megfelelő ellenőrzésében, illetve annak felügyeletében, hogy valódi hozzáadott értéket jelent a szolgálat. Köszönöm. Köszönöm, Zvijev Karlsson, két perc. Przewodniczący, szanowna pani Ashton, panie komisarzu Lewandowski. Köszönöm. Köszönöm szépen, eh, elnök úr, köszönöm Lady Ashton. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! biztos vagyok benne, hogy itt a házban senki sem kételkedik abban, hogy fontos szerep jut a szolgálat működésének. Az elmúlt hónapok munkája megmutatta, hogy jó alapokra van szükség ahhoz, hogy a jövőben a lehetőségeikkel élni tudjunk. Sürgetett minket az idő, de sikerült a bizottsággal megállapodást elérnünk, és úgy gondolom, hogy ez jelenleg eh, most elért kompromisszum nagyon sok sikerek kecsek, tehát sok módosító javaslat érkezett, ami a személyügyi szabályzatot illeti. Gondoskodnunk kell arról, hogy itt egy kiegyensúlyozott személyzeti szabályzat kerüljön végül elfogadásra, ami jól átgondolt. Remélem, hogy a tegnap benyújtott javaslatok ezt garantálni fogják, azonban egy dolog nem tetszik számomra. Azt gondolom, hogy a földrajzi kiegyenlítettségnek a kérdését bele kellene építenünk a személyzeti szabályzatba. Nagyon remélem, hogy a fő képviselő, aki azt mondta, hogy ezzel törődni fog, ezt tényleg így fogja tenni, és remélem, hogy minden egyes tagállam megfelelő képviseletet fog kapni ebben a szervezetben, a szervezet személyzetében. Nagyon remélem, hogy Ön is erről fog majd később beszámolni számunkra, hiszen elsődleges célunk, hogy mi európaiként cselekedjünk. Természetesen a származás itt nem játszhat szerepet, de azért a gyökereink mégiscsak fontosak, hiszen az befolyásolja, hogy hogyan látjuk a világot. Egész egyszerűen arról van szó, hogy nem engedhetjük meg, hogy az egyes intézményekben bizonyos tagállamok alul reprezentáltak legyenek. Mi a sokszínűségben egyesülünk, ez kell, hogy megmutatkozzon a külügyi szolgálatban is, éppen ezért szeretnénk a földrajzi származás tekintetében egy kiegyenlítettséget, és ezt a szemügyi szabályzat szövegébe is be kell venni. Nem kell itt kvótaszabályozás, de mégis valami fajta szabályozás. Köszönöm szépen az együttműködést Lady Ashtonnal, és remélem, hogy hasznos lesz ez a jövőben is. Svoboda úr, két és fél percben. Herr Präsident, ich möchte mich zuerst einmal Köszönöm szépen először is a jelentéstevőknek a kitűnő munkát, amit végeztek, és eh, a létrehozott kompromisszumot is. Nem vagyunk talán mindannyian teljesen elégedettek, és értem én a földrajzi származással kapcsolatos eh, kifogásokat. Mindannyian gondoskodnunk kell arról, hogy egy földrajzi kiegyenlítettség legyen, tehát nem csak arról kell gondoskodnunk, hogy hogy egy nemi kiegyenlítettség legyen a személyzetben, hanem földrajzi is legyen, mi komolyan vesszük az ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat, és reméljük, hogy ezeket meg is fogják eh, valósítani. Itt egy közös európai szolgálatról van szó, aminek kitűnő minőségnek kell lennie. Ez nem ellentét, hanem ez egymás támogató két dolog. Itt eljött a cselekvés ideje, meg kell mutatnunk, hogy hogyan fog az Európai Unió nemzetközi palondon fellépni például Iránnal kapcsolatban. Tehát nagyon fontos, hogy jó eredményeket érjünk el a közel-keleten, ott, nem, ott is megfelelően kell bemutatnunk magunkat ami pedig a távokeletet illeti, ott egy pragmatikus és értékorientált viszont kell kialakítani a szomszédainkkal, tehát az Egyesült Államokkal például. Az Egyesült Államokkal magával is tárgyalni kell, nyíltan meg kell beszélnünk a problémákat, például a terrorizmus elleni küzdelemben, a globalizáció további menetében, ami pedig Kínát illeti, ő egy új feltörekvő hatalom, ezt nyilván nem fogjuk tudni megakadályozni. Nem fogjuk tudni megakadályozni, hogy ott nacionalista agresszivitás üsse fel a fejét. Éppen ezért a nemzetközi közösségbe jobban be kell kapcsolnunk Kínát, vissza kell vezetnünk a nemzetközi együttműködésbe. Ez egyik legfontosabb pont, amit most el kell intéznünk, hogy, hogy a új nemzetközi multilaterális, multilaterális újraelosztásban megfelelő hangunk legyen. Az Európai Unió tehát át tudja, keresztül tudja vinni a jogait, és egy globális aktőr legyen ebben a folyamatban. Ez egy nagyon nagy feladat a diplomáciai képviselet számára, amivel mindenképpen támogatnunk kell a főképviselőt. A belga elnökség éppen arról beszélt, hogy megfelelően kell támogatnunk a főképviselőt. Köszönjük ezt a ígéretet, de remélem, hogy a külügyminiszterek is tudják, hogy nincsen értelme az egyik szereplőt a másikkal szemben kijátszani, csak egyetlen lehetőség van, hogy mi, a külügyminiszterek és a parlament együtt támogatjuk a főképviselőt. Köszönöm szépen. Wikström asszony kap másfél percet. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg először, hogy köszönetet mondjak a kiváló együttműködésért, amely végig jellemezte a munkát e fontos ügy megtárgyalása során. Lady Estonnak nincsen könnyű feladata. Ha a külügyi szolgálatot úgy akarja felállítani, hogy ez mindenkinek az érdekeinek megfeleljen a tanács, a bizottság és a parlament azonban azon vannak, hogy hatékony, reprezentatív testület álljon föl, amely Európát hatékonyan tudja képviselni a világban. Az európaiak ereje a sokféleségben van, ezt tudjuk. Nagyon sokfélék vagyunk, sokféle a kulturális hátterünk, tapasztalatunk. Egy ilyen szolgálat létrejöttével kiegyensúlyozottan képvisel tethetik majd magukat a földrezi a nemek, és mindenféle sokféleség. Ezért kétségtelen, hogy a szolgálat támaszkodik is majd erre a sokféleségre. Fontosak azok az ismeretek, kompetenciák, amelyeket egyenként felhalmoztunk. Az Európai Unió mottója is az, hogy egység a sokféleségben, és itt ez most különösen meg kell, hogy nyilvánuljon. Remélem, hogy a szolgálati és vezetője Lady Ashton valóban összeurópai szolgálatot ö, testesítenek majd meg, valamennyi polgár, valamennyi férfi és nő érdekeit. A szolgálatnál működők, dolgozókat úgy kell kiválasztani, hogy ez a sokféleség százszázalékosan tükröződjön sok sikert kívánok Önöknek a munkához. Köszönjük. Brandner asszony kap két és fél percet. Kedves kollégák, szeretnék gratulálni magunknak ahhoz, ameddig eljutottunk. Megmentettük a közösségi módszert és a fejlesztési prioritásokat is. Javult a parlamenti scrutiny eszköze, és lehetőséget teremtettük ahhoz, hogy testületi szellem működj, érvényesüljön, illetve színvonalos munka működjön, illetve a nemi egyenjogúság és a földrajzi egyenjogúság is megvalósul. Köszönöm szépen a ház tagjainak, illetve az elnökségnek, Eston asszonynak és több lesz -e ez a diplomáciai szolgálat, mint egy 28. diplomáciai szolgálat. Azt hiszem, hogy még nyitva el ez a kérdés, megvalósul a hozzáadott érték. Úgy gondolom, hogy megfelelő koordinációra van szükség a szakpolitikákban, másfelől javítani kell a válságkezelést és a konfliktus megelőzést. Ez lehet egy nagy hozzáadott értéke az Európai Uniónak, és azon fog ez múlni, hogy a megfelelő struktúrák megvalósulnak-e, illetve azon, hogy az új állások, a tanács és a bizottság közötti szinergiák jegyében jól alakulnak-e ki. Vajon kik fogják az SMS-t küldeni? a 19. századi diplomáciai modell érvényesül, vagy pedig a modern eszközöket használják-e majd önök. A szervezeti felépítés és a munkaerőfelvételi prioritások tükrözik-e majd a hozzáadott értéket? Azt, hogy olyasmit végeznek önök, amit a tagállamok nem tudnak ellátni. Konfliktus megelőzés és civil humanitárius válságkezelés. Nagyon fontos az emberi jogok kérdése is, fontos, hogy erőteljes legyen az emberi jogi felkészültség. Nem csak a, ezek a fontosak azonban, hanem a munkaerőfelvételben az is fontos, hogy a nemek közötti egyenjogoság megvalósuljon, illetve hogy a mandátumok mellett önök kitartsanak, gondolok a védelmi missziókra, és tanuljunk a múlt hibáiból. Úgy gondolom, Eston asszony, hogy ha mindenre odafigyelünk, akkor sikeres lett a szolgálat. Sok sikert kívánok, köszönöm. Mi is köszönjük. Zsabra úr, egy percet kap. Tisztelt elnök úr! Az Európai Unió 27 tagállam uniója, és ezt a szolgálat létrejöttekor tükrözni kell a struktúráknak. És nem minden tagállam kap egyforma szerepet, már is úgy látszik a szolgálatban. A kultúrák sokféleségét feltétlenül meg kell valósítani a diplomáciában ezért én olyan módosítót nyújtok be, amely a földrajzi egyensúly helyreállítását szolgálja, és hasonló kompetenciákat rendel a földrajzi származástól függetlenül a hasonló hátterű diplomatáknak. Ezt a kritériumot persze nem szabad merev módon alkalmazni, de mindenképpen szükség van egyensúlyra, és a szöveg egyelőre ezt még nem tükrözi előképpen. ezt külön szeretném hangsúlyozni. Nyilvánvaló, hogy a kompetencia a fő kiválasztási kritérium, de ezután egyből a földrajzi arányosság következze. Másfél percben Mayer úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök, az, elnök úr engedjék meg, hogy mindenek előtt elmondjam frakcióm nevében, hogy szeretnénk szolidaritásunknak hangot adni a francia munkavállalók irányába, akik sárközi intézkedései ellen kezdtek akcióba ma. A tanács képviselői ma elkéstek erről az ülésről, és azt jelentették itt be, hogy forgalmi dugó van. Hát ennek a forgalmi dugónak az a neve, hogy általános sztrájk, és nagyon jellemző ez a jelenlegi európai helyzetre. A kollégák nagyon jó munkát végeztek, és nagyon keményen dolgoztak itt. A mi frakciónk mégis tartózkodni fog. Nem szavazhatjuk meg ugyanis ezeket a jelentéseket. Nem értük el azt, amit akartunk, vagyis, hogy kimerítő jellegű parlamenti betekintés ellenőrzés valósuljon meg az LKS tekintetében. A struktúra nem meggyőző számunkra. A külügyi, illetve külbiztonsági mandátumok ugye megvannak, ugyanakkor az ellenőrzés nem teljes, teljes betekintés, teljes ellenőrzést szeretnénk, amikor biztonságról van szó. Amikor katonákat küldünk külföldre, akkor a parlamentnek teljes jogú döntési kört kell adni. Ez sajnos nem került bele a javaslatba, ettől függetlenül gratulálok a kollégáknak. Köszönöm. Ön túl sok időt töltött a franciaországi helyzet bírálatával, pedig a tények magukért beszélnek. Provera úr következik. Gli errori del passato hogyha a, a külügyi szolgálat struktúráját nézzük, akkor nem szabad, hogy a múltbeli hibákat megismételjük. Mindenképpen egy hatékony és nem drága karcsú szervezetet kell létrehoznunk. Az Euró- ennek az európai szolgálatnak nem szabad figyelmen kívül hajtnia a nemek között és a földrajzi kiegyenlítettséget, de a minőséget sem, tehát a munka minősége is fontos. Sok nőnek kell részt vennie valóban a munkában, azonban ez a szempont nem szabad, hogy felülírja a minőség és a szakmai kompetencia szempontját. Tehát arról kell gondoskodnunk, hogy mindenkinek ugyanolyan lehetőséget biztosítsunk a, a karrierre, diszkrimináció nélkül, ami pedig az oktatást, a képzést illeti. Firenzében lesz a szervezet központja, ez mindenképpen egy kitűnő választás, nem akarok opportunistának tűnni, de mindenképpen itt egy jó helye lesz egy jövőbeli akadémiának is. Köszönöm elnök úr a szót, Vertman azt halljuk. Tisztelt kollégák, az európai államok érdekeit hatékonyan képviselni a nemzetközi szintereken. Ehhez a feladathoz nagyon sok előzetes egyeztetés kell, és egységes kommunikáció a külügyi szolgálat megpróbálja most az európai külügyi szolgálatok működését koherens keretbe foglalni, és új funkciókat adni neki. Ahogy a jelentésben is szerepel, az szerkezett újdonsága miatt nagyon oda kell most figyelnünk az átláthatóságra, illetve a költségvetési fegyelemre. Részletes áttekintéssel kell rendelkeznünk a kiadásokról és a személyes költsége, személyi költségekről mivel belenyúltunk most a költségvetésbe, ezért amikor a bizottság alatt működik majd a külügyi szolgálat, akkor is alá kell rendelni azt a parlament felügyelő szerepének, minden számlát szeretnénk látni. A mentesítése, a tanács mentesítése összefügghet azzal, hogy a szolgálat hogy működött. Ha minden tagállam kiegyensúlyozott módon képviseletet kap a szolgálatnál, az jó de ne felejtsük el, hogy elsődleges szempont a kompetencia. A nők aránya már is nagyon alacsonynak látszik a munkatársak között, ezért külön erőfeszítést kell tenni a létező kompetens nők megtalálására. Brok úr, két perc. Elnök úr, alelnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves képviselőtársaim! Frank Sinátrát nevezték a hangnak, azonban mi lett volna, nem lett volna mögötte zenekar. Ön, Eston asszony, ön lesz most Európának a hangja, és a külügyi szolgálattal egy kitűnő kitűnő ö, zenekar fog ön mögött állni. Remélem, hogy segíteni fogja annak a feladatnak a végrehajtásában, amit kapott. Első célunk az volt, hogy Európában békét teremtsünk, most pedig a második célunk, hogy Európa érdekeit a világban képviseljük. Az energia biztonság, energiállátás biztonság eh, ellátás területén, a terrorizmus elleni harc területén, és önt fogja ebben támogatni ez a különleges szolgálat. Reméljük, hogy tehát előrelépéseket fogunk tudni tenni közösen a polgárok jogainak védelme érdekében hanem pedig a parlamenti együttműködést, a parlament tájékoztatási jogát és ellenőrzési jogát illeti ezt erősíteni kell, ahogy ezt már beszéltük. A közösségi politikának közösségi jellege kell, hogy jelen, és, és éppen ezért 90%-ban közösségi tisztviselők kell, hogy legyenek a, a szolgálat dolgozói. Fontos, hogy a nemek és földrajzi régió közötti kiegyensúlyozottságot biztosítsuk, azonban az is fontos, hogy ez mindenképpen kötelező érvényű előírás legyen és ebben kitűnő munkát értünk itt el a parlamentben, és egy nagyon jó kompromisszumot értünk az intézmények között. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a külügyi szolgálat ott mindenképpen, és a munkát mindenképpen meg kell figyelnünk, ezt rugalmasan kell tennünk, de nyomást is kell gyakorolnunk, annak érdekében, hogy ön megfeleljen a feladatának, Eston asszony biztos vagyok benne, tehát, hogy kritikus hangon is fogunk szólni, hogyha olyan dolgok lesznek, amivel nem értünk egyet. Azt gondolom ugyanis, hogy ebben a kérdésben csak együtt állhatunk helyt, hogyha a polgárok jövőjéről van szó. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm szépen, Severin úr, két és fél perc. az Egyesült Európának nem lehet sikere, hogyha a közös érdekeket hosszú távú megközelítéssel globális szinten nem kviseljük. Ugyanakkor közösségi szinten működő, jól ellenőrzött külügyi szolgálatra van szükség, méghozzá az érdemek alapján felvett munkatársakkal. Úgy gondolom, hogy legtöbben egyetértünk ebben. Ugyanakkor az ördög a részletekben lakozik, és pontosan a részletek miatt vált politikai vita tárgyává ez a gyakorlatilag technikai jellegű szabályozás. Dilemma alakult ki a közösségi, illetve kormányközi, a módszer között, az új tagállamok, régi tagállamok között. Fontos, hogy minden tagállam diplomatái érdemeik alapján felvételre kerülhessenek. Nagyon fontos, hogy a kiválasztásban egyensúly érvényesüljön, mert úgy gondolom, hogy a jóisten a rátermettséget egyelően osztotta el a keletiek, nyugatiak, idősek, fiatalok, nők és férfiak között egyesek diszkriminációt éreznek, még hogyha nem is állja meg a helyét ez az érzés, mindenképpen tisztelettel kell foglalkoznunk ezzel is. A garanciákat javítani kell, és a korrekciós intézkedésekre is szükség lehet, hogyha kiderül, hogy ez a helyzet. Mindenképpen fontos, hogy az egyensúlytalanságokat mindig orvosolja a főképviselő. Egyfajta európai diplomáciai akadémia, vagy valami annak megfelelő intézmény segít majd egy az intézményekhez lojális, rátermet gárda kialakításában. Köszönöm. That was perfect, sir. Uh, Nagyszerű volt, Adrian. Mr. Gabrandi, one and a half minutes. Rebrandi úr, másfél perc. Köszönöm elnök úr a szót. Ezzel a vitával, amely főleg ugye a szolgálat megszervezésével és ellenőrzésével foglalkozik, még nincs kimerítve a téma. Mert a szolgálat jelentősége nagyon nagy. Ez az egyik legnagyobb történelmi lépés az európai külpolitika irányába, Európa az utóbbi időben nagyon sokat nézte a köldökét. Itt az ideje, hogy kilépjünk ebből a körből. A koalíciós szerződés révén most új feladatok állnak előttünk, konzuli diplomáciai feladatok, de nyilvánvalóvá vált már, hogy bizonyos tagállami feladatokat európai szinten érdemes megoldani. Ennek szervezési és pénzügyi aspektusa is van nyilván csak akkor, hogyha megvan a pénzügyi felelősség és megfelel az ellenőrzés, akkor lesz igazán felelősségteljes a szervezet működése. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy nagy lépés ez, gratulálok azoknak, akik ezt megalkották. A parlament követeléseit és köztük a liberális követeléseket nem mindig hallgatták meg, de mégis sok sikert kívánok a szolgálat működéséhez. A frakcióm támogatja a munka elkezdését, és remélem a holnapi szavazás ezt lehetővé teszi. Majd Tenak úr, egy percet kap elnök úr. A sui generis szolgálatot sok vita övezte. Estonasszony nagyon ügyesen teremtett konszenzust az európai vezetők között. Mi konzervatívok nem örültünk a szolgálat létrejöttének, mert úgy érezzük, hogy a külpolitikában elveszi a hangunkat, de mégis most konstruktívan próbálunk hozzáállni, mert ha már létrejött, akkor jónak kell lennie. Nyilvánvaló, hogy lobby munka zajlik az, e- a brit külügyi szolgálatnál most, és nyilvánvaló, hogy mind a 27 tagállamot egyaránt kell képviselnie egy ilyen szolgálatnak, de a legelsődleges szempont a kompetencia és az ellenőrzés, a közkiadások nagyon érzékeny téma, és ezért, mivel külön költségvetést is adunk neki, ezért külön odafigyelésre lesz szükség, hogy valóban a polgárok bizalmát elnyerhesse ez a bonyolult körülmények között létrejött szolgálat. Tenek úr, azt hiszem nyelvbotlás volt. Ön az EU mondta UK helyett egy mondatában, csak ezt ön, az ön érdekében akartam kijavítani. Mastalka úr, egy percet kap. Děkuji, pane předsedo, kolegyně a kolegové Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Az Európai Külügyi Szolgálat teljesen új fogalom az Európai Unió külügyi politikájában. Két alapvető kérdésről van itt szó. Először is egyértelmű, hogy a külpolitika és a biztonságpolitika továbbra is tagállami hatáskört jelent. Vétó jog érvényesül alapvető kérdésekben e területen az iraki beavatkozás, vagy Koszovó elismerése idején az Európai Uniónak ugye nem is volt külpolitikája. Alapvető politikai döntéseknél a tagállamok mindig elsőbséget fognak élvezni. Az EKS-nek adott esetben csendben kell majd maradnia. Ami a diplomáciai testület felépítését illeti, a rendelkezésre álló információk szerint a tag, az új tagállamok alul képviseltek lesznek. A külügyi szolgálat ötletét sosem szerették Európában, aztán eladták azzal a szlogennel, hogy költségvetési szempontból semleges lesz, de kiderült, hogy ö, nagyon sokba fog kerülni, és ki tudja, mikorra lesz teljesen működőképes a bizottság főkönyvelőjének, illetve auditorjának kell majd az EKS-t felügyelnie, ellenőriznie, pedig Madridban ö, arról született megállapodás, hogy külön auditor fog foglalkozni az LKS-szel. A e, júniusi madridi megállapodás állítólag nincs kőbevésve, úgyhogy most nagyon sok változás történik. Nem lepődök meg, Persze, mint mindig, a hiányosságokért az adófizető fizet majd meg. Elnök, köszönöm szépen, Hartung úr, egy perc. dank u wel. Wat een... Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Ez egy dramatikus és szomorú nap. Az új külügyi szolgálat finanszírozásáról beszélünk. A hollandok azonban még nem fejezték ki a véleményüket a Lisszaboni szerződéssel kapcsolatban, és azok a milliók, amikről most dönteni kell, ez feszélyezi őket. Tehát több millió extra eurót ki kell majd adnunk, hogy az eurokraták politikai lobbyját támogassuk, azonban ennek semmi haszna nem lesz. Teljesen világos, hogy az én pártom, a PVV, sosem lesz egyetértésben ennek a szervezetnek a célaival, nem mert mondunk ezekre a célokra, azonban igen mondunk a szabadságra, az igazságra és az egyes tagállamok szuverenitására. Kozlovszki úr másfél percet kap. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Itt most a szolgálat struktúrájáról beszélünk, de ne felejtsük el, hogy a földrajzi egyensúly még nem garantált a munkatársak származását tekintve. Jelenleg a 15 tagállam, a régi tagállamok munkatársai dominálnak, az ő számuk arányosan sokkal nagyobb már is, mint az új tagállamok szakemberéjé. Néhány statisztikai adatot közölnék. Két nagykövetünk van a száz nagykövet közül a kelet-európai tagállamoknak. 29 új nagyköveti poszt van, ezek közül csak négyet kapnak az új tagállamok. Ezt nem szabad kőbeírni, ez nem lehet a szolgálat ö, eljárása a jövőben. Ha nem tudjuk garantálni a megfelelő egyensúlyt, akkor ez nem lesz modern ez a szolgálat, nem lesz működőképes, nem fogja képviselni valamennyiünk érdekeit. És nem leszünk rá büszkék. Az ilyesmire nem leszünk, önök se lesznek büszkék. A, az átmeneti időszak már lejárt. Az új tagállamok is teljes jogú tagállamok. Biztos, hogy visszaüt ez a fajta elgondolás. A földrajzi uh, proporcionalitásnak előbb-utóbb meg kell valósulnia, enélkül soha nem lesz az Európai Uniónak megfogható erős hangja nemzetközileg. Köszönöm. Vigenin úr, másfél perc. Tisztelt elnök úr, tisztelt asszony, biztos urak, Ma folytat utoljára vitát a parlament az Európai Külügyi Szolgálat struktúrájáról és működési kereteiről. Holnap szavazunk róla. Ahogy a mai vita is megmutatta, bízom benne, hogy az Európai Parlament olyan intézményként lép fel, amely segíti majd az új szolgálatot, útmutatással látja el, és természetesen ellenőrzi, felügyeli és a működését hiszen így ez a szolgálat az Európai Uniót láthatóbbá teheti a világ porondon Lisszaboni szerződéssel jön létre ez az új szolgálat. Minnyáján, akik támogattuk a Lisszaboni szerződést, vártuk már, hogy létrejön a külügyi szolgálat, hiszen ez egy konkrét eredménye a Lisszaboni szerződésnek. Eston Báron nagyon komoly szolgálatot állít fel az év elején sok bírálat érte önt, amikor bizottsági alelnöké vált, a, akkor még az új tagállamoknak egyetlen misszióvezetőjük volt csak. E, nagyon fontos, hogy az érdemek alapján e, válasszák ki a munkatársakat. Én úgy gondolom, hogy érdemek alapján e, is lehet egyensúlyt kialakítani, úgyhogy az ön ígéreteire számítunk. Lambsdorff úr, egy perc. Az Európai Külügyi Szolgálata egyik a legfontosabb döntéseknek a Lisszaboni szerződésben. Még hat hetünk van, és akkor Eston asszony nem a külügyi szolgált felállításával fog foglalkozni, hanem maga lesz Európa külügyminiszter, ez jó is lesz így. December 1-én kezdi tehát munkáját, ez sok sikert kívánok, sokat vitatkoztunk, és sok mindent értünk el. Egy gyümölcsöző politikai vita volt, és a közös kül- és biztonságpolitika demokratikus deficitjét sikerült megszüntetnünk, és jobb lesz a nyilvános vita, lesz egy erős költségvetési ellenőrzés, amely mindenképpen e, alapja a csapatban való együttműködésnek a külügyi szolgálatban. Nem lesz földrajzi kvóta, bár ezt e, sokan fontos témaként említették, azonban véglegesen eldöntöttük, hogy nem lesz így, pedig Németország nagyon profitálna ebből. Lesz aztán egy közös képzési rendszer, ez mindenképpen az alapfeltétel egy eh, sikeres szolgálatnak. Úgy gondolom, hogy a parlament boldog lehet, azonban akkor leszünk igazán boldogok, hogyha a beígért eh, megfelelő eh, struktúra is kialakul a konfliktusok kezelésére és a krízisek kezelésére. Köszönöm szépen! Köszönjük! Pietrovszki úr kap egy percet. Köszönöm elnök úr a szót. Hölgyeim és uraim! Sajnálattal állapítom meg, hogy az AFET bizottság tagjai, akik ugye eleve kérték a földrajzi aranyosság megvalósítását, most maguk és útjába állnak egy kicsit ennek. Nyilvánvaló, hogy nem könnyű a személyzet fölvétele, ez egy nagyon hosszú és kényes folyamat, de a szolidaritás, a megfelelő képviselő képviselet, mintha egyes, főleg nagy tagállamok részéről erőteljesebben gátlódnának, mint a kicsik részéről. Esten asszony jó lenne, hogyha odafigyelne arra, hogy 150-ből miért csak két posztot kap mondjuk a lengyel fél, ez abszolút nem lakosságarányos, milyen alapon születnek ilyen döntések? Elvileg ugyebár a parlament fog dönteni a külügyi szolgálat költségvetéséről, és mi ilyesmit nem fogunk elfogadni. Báldászári úr kap most másfél perc. Köszönöm szépen, elnök úr. ennek a döntésnek a, a megvalósítása a tanács által, vagyis az LKS működtetése módosításokkal történik a pénzügyi rendeletet, illetve az EU tisztviselőinek szabályozását módosítjuk. Csak néhány dologra szeretnék rámutatni. A földrajzi egyensúly kialakítása a diplomáciai testületben nagyon nagy vitákat kavart. Kollégák más kritériumokat akartak, az eredet, az állampolgárság is számított volna. Végül kompromisszumos módosítókkal sikerült figyelembe venni a nemi egyensúlyt és a földrajzi egyensúlyt, és annélkül, hogy nemzeti kvótákat vezetnénk be. A nemzeti kvóták alkalmazása nem lett volna kívánatos 50 év európai integráció után, most jön létre először közös európai diplomáciai szolgálat nemzetközi politikában, külpolitikában az Európai Unió érdeket kell, hogy szolgálja ez a szolgálat, és az Uniót, nem a tagállamokat kell, hogy szolgálják ezek az emberek, nem azokat az országoknak, amelyeknek az útlevelét ö, hordják a zsebükbe. Ö, a jogi szakbizottságban is így nyilatkoztunk. Következő felszólalónk, az elnök félbeszakította az előzőt, Táler úr. Egy percet kap. Köszönöm, elnök asszony. Erős 27 tagállamot képviselő EU-ra van szükségünk. Nem szabad, hogy kisebbségben maradjunk a világban. A szolgálatra a polgároknak, az EU-nak és a világnak is szüksége van. Hogyan lehet garantálni azt, hogy a szolgálat ott valóban minden polgár a sajátjának tekintse? Hogyan lehet a sikert garantálni, hogyha és hogy azt elérni, hogy valóban Európa krem kremje legjobbak kerüljenek ebbe a szolgálatba. Valamennyi tagállamból a legjobb fejeket kell összeszedni, nem szabad azzal veszélyeztetnünk az EU-t azáltal, hogy például egyes tagállamok alul reprezentáltak, és minden vezető posztot hat nagy tagállam visz el. Mi van a többi, főleg az új tagállamokkal? Nagyon remélem, hogy nem fogják ignorálni elvárásainkat, követeléseinket, amelyeket többféle bizottságban is megfogalmaztunk. Remélem, hogy legalább tíz év alatt igazságos helyzet alakul ki, mind a 27 tagállam képviselete feláll. Köszönjük, egy percben Svetsz úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gyakorlatilag egy olyan vitának a végéhez érünk, amely egy új európai szolgálat, egy új európai intézményt állít fel. Én az egyik tagállamot, Lengyelországot képviselem, és gyönyörködtet ez az egész eljárás, amit itt lefolytattunk örömömet látom abban, hogy milyen eredményt ért el ez az intézményközi együttműködés, és örülök, hogy elértük azt a napot, amikor learadhatjuk a közös együttműködésnek az eredményét. A parlament ebben az együttműködésben nagyon aktív szerepet vállalt, és ezt más intézményeknek is el kell ismerniük. Itt, tehát fontos szerepet kell szánnunk a régi mellett az új tagállamok integrációjának is az eredmény, amit elértünk, talán nem érdemel minden tekintetben dicséretet, de azonban mindenképpen értékelendő. Ő, ön, Lady Ashton lesz azért felelős, hogy áttekinthető legyen a szolgálat működése. Ha azt látja... Köszönjük szépen, félbe kell, hogy szakítsam. Következő felszólalónk Flaszikova asszony, egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Biztos urak, tisztelt Lady Ashton, kedves kollégák! Ma egy olyan projektről beszélünk, amely egyedülálló történelmileg. Végül is kialakul a közös európai külügyi szolgálat, és minden érdekeltnek nyilván megvolt a maga érdeke. Örülök annak, hogy a raportőr végül is olyan kompromisszumos szöveget alkotott, amely mindenkit kielégít. És várhatóan a parlament holnap megszavazza ezt a szöveget. Ugyanakkor sajnálatosnak tartom azt, hogy sok képviselőtársam csak a földrajzi kiegyensúlyozottságról tud beszélni, kicsit túl hangsúlyozzák ezt a szempontot. Szerintem a fő baj az, hogy az Európai Unió világszerte veszt a jelentőségéből, és eh, ahhoz, hogy hatékonyan, gyorsan felálljon egy ilyen szolgálat, ahhoz kompromisszumokat kell kötni, hogy valóban ö, eh, egy szemmagasságban beszéljünk a világ hatalmasaival. Lady Ashtonnak a csapata persze nyilván képviselje a 27 tagállamot, de elsősorban képviselje az EU-t, az EU gondolatot, az európai gondolatot. Köszönjük. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Nagyon sokan jelentkeztek megint. Nem biztos, hogy mindannyiukat szóra tudom. Fel tudom szólítani. Minden esetre Köstinger, azt mondja, kezdi a sort, egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Külügyi Szolgálat a jövőben egy elementári szerepet fog játszani a közös kül- és biztonságpolitikában. Ahhoz, hogy megbirkozon ezzel a szerepe, világos szabályokat kell lefektetni, hogy hatékonyan és zökkenőmentesen tudjon működni. Szeretném, hogyha a financiális pénzügyi folyamatok ellenőrzése nagy szerepet kapna, amit Rebellini és Gressler képviselőtársunk jelentésében is olvashatunk. Fontos, hogy évente bizalmi jelentést tegyenek, és jelentést tegyenek a parlament felé, valamint a parlament előtt elszámoltatási eljárás legyen. Ezen kívül örülök annak, hogy pénzügyi szabálytalanságok esetén az adott tagállam a, általa küldött kép dolgozóért helyt fog állni. Ez egy fontos lépés a megfelelő irányba. Köszönöm szépen. Mi is köszönjük. Következő felszólunk Howard kolléga. Köszönöm, elnök úr. Gratulálok először a fő képviselő asszonynak. A legtöbb politikus, aki úgy lép föl, mint este asszony, nem tenné meg ezt, amit ő megtett, hogy átült a bizottságtól a tanácshoz. Nyilvánvaló megvan a magam kérdése is a szolgálattal kapcsolatban. Az emberi jogok foglalkoztatnak engem főleg és sok szimpátiám van azzal kapcsolatban, amit a kollégák mondanak, de önt szeretném megkérdezni, hogy ön biztos abban, biztos lehetek én is abban, hogy ön a Lisszaboni szerződés szellemében és betűje szerint fogja létrehozni a szolgálatot, és minden európai érdek valóban érvényesülni fog? Ön egy életre elkötelezte magát a dolog mellett? Igen. A válaszom igen, az én bizalmam önbe százszázalékos, holnap ezért megszavazom a szöveget. Vágő úr kap szót. Tisztelt elnök asszony! Kompromisszumokra jutni az új szolgálat pénzügyi működtetésében éppen olyan bonyolult volt, amilyen maga Európa. Nagyon nehéz volt érdekeinket újra és újra összeegyeztetni, hiszen különböző a múltunk, a történelmünk, de a jó szendék, a józan ész nyilvánvalóan egyenlően oszlik meg Európában, és ennek alapján tudjuk a jövőt építeni. Úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha a jövőben a külpolitikánk, illetve Európa megjelenítése a globális szintéren éppen annyira középpontban állna, mint ma a pénzügyi szempontok. Ashton asszony és a többi szerepvállaló, akik ezt a politikát alakítják majd, azt hiszem, hogy nagyon nagy sikert érhetnek el, és a parlament erre figyelni fog. Keller asszony következő. Thank you. I want to come back to the issue. A hozzáadott érdékről szeretnék beszélni. Úgy értem, hogy ez egy, úgy gondolom, hogy az egyik legfontosabb hozzáadott érték a fejlesztési politika koherenciája lehetne, és ezt a személyügyi politikában, a képzési politika során is már figyelembe kell venni, az emberi jogi szakértőkre oda kell figyelni, hogy ott legyenek. Mert csak azt tud hatékonyan működni ebben a témában, aki érzékeny ezekre a dolgokra, akinek megfelelő végzettsége van, tapasztalata és elkötelezettsége. Meglátjuk, hogy december 1-től ez érvényesül-e majd. Köszönjük. Paska úr kapszul. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az EKS fokozatosan indítja be tevékenységét. Ma a tevékenységek finanszírozásáról e, folytatunk itt vitát. Eston asszony, e, fel kell, hogy ismerjük, hogy e, az összes európai intézmény finanszírozása tagállamok tagállamtól érkezik. Így az EKS is a 27 tagállamból érkező pénzből működik majd. Önnek ezzel tisztában kell lennie, főképviselő asszony. amikor eh, érdemek, eh, rátermeltség alapján akarjuk kiválasztani a munkatársakat, nem tudunk eh, teljes mértékben figyelemmel lenni a földrajzi eloszlásra, és egyes tagállamok biztos, hogy kritikusak lesznek. Wagner úr, köszönöm szépen elnökasszony. Abban egyetértünk, hogy a külügyi szolgálatnak történelmi lehetősége van most az európai projekt megvalósítására, de ahhoz, hogy ez tényleg így legyen, hosszú távú vízióval kell rendelkeznünk. Nem szabad most itt belső vitákban szétaprózni erőinket, és kicsinyesen hozzáállnunk a dologhoz. Ne legyen intézményes háború, hanem lássunk a jövőbe, abból induljunk ki, hogy az EU-nak mi a feladata a világban. Néhány nappal ezelőtt, amikor a Nobel békedíjat odaítélték, akkor azt láttuk, hogy megint nem egységesen szólalt meg Európa, sokféleképpen nyilatkoztak a tagállamok. Egy biztos, hogy a parlament elnöke, Buzek úr, kiváló beszédet tartott. Köszönjük. Ezzel akkor lezárom a spontán felszólalások körét, és megadom a lehetőséget Estanasszonynak a válaszadásra. Uh, Madam President. Tisztelt elnök asszony, szerettem volna eh, nagyon röviden a ház másik oldaláról is eh, köszönetet mondani eh, a képviselőasszonyoknak, képviselő uraknak. Kérem, hogy fogadják tőlem a kötelezettségvállalást, hogy valóban átlátom, hogy milyen fontos a földrajzi egyensúly és a női férfi férfi egyenjogúság. Azt is tudom, hogy mennyire fontos a válságkezelés javítása, és az is fontos, hogy az emberi jogokhoz értsenek a munkatársak, illetve azzal is tisztában leszek a munkámban, hogy milyen gazdasági körülmények között működtetjük a szolgáltatót. Tudom, hogy hatékony szolgáltat kell működtetni, amely megfelelően használja fel az erőforrásokat hosszú, több hónapos utazás után igen magammal viszem ennek a háznak azt a kívánságát, hogy az állampolgárok érdekében lépjek fel, hogy jól szolgáljuk őket. Ezt ígérem önöknek. Mindenben, amit a szolgálat tesz, ezt a szempontot érvényesíteni fogjuk. Köszönöm. Köszönöm. Most a bizottság részéről Először Lewandowski úrnak, aztán Sefcsovics biztos úrnak adom meg a szót. Mivel kevés az időnk, kérem, hogy röviden szólaljanak meg. Csak röviden reagálnék Andersen úr felvetésére. A költségvetési realitás és integralitás elve önmagában foglalja a bizottság, a tanács és a tagállamok közötti egyensúlyt elvét. A belső ellenőrzés, auditing szolgálat létrehozása szerintem jó megoldás lesz 2013-ig, akkor majd felülvizsgáljuk. A pénzügyi rendelet erre lehetőséget ad. Remélem, hogy holnap megszavazzák a szöveget. Minden egyéb megjegyzéstől tartózkodom. Sefcovics biztos úr. Én is köszönöm a képviselőknek a támogatást és ezt a pozitív légkört a vita során. És a tanácsnak szeretném nagyon megköszönni a fontos inputot, amelyet a megteremtés során a szolgálat érdekében ö, nyújtottak. Köszönöm a jelentéstevőknek, a parlamenti képviselőknek is. Mondom még egyszer ezt a kiváló légkört. Fel szeretném használni a mostani alkalmat ahhoz is, arra is, hogy Kathynek sikeres munkát kívánja, koherens és jól koordinált működést, mert biztos vagyok abban, hogy a szolgálat létrejötte az EU súlyát nemzetközi szintereken növelni fogja. A bizottság kész a szoros együttműködésre és a lehető legtöbb szinergia megteremtésére. Köszönjük a rövidségét is a két felszólalásnak. Most pedig a szerző kapják meg még egyszer a szót, Rapkai úr először. Köszönöm szépen, elnök asszony. A vita elején hangoztatott szólása mellett még lenne két megjegyzésem. Most a vita végén mindenképpen azért szeretném befejezni, hogy a jelentéstevőknek és árnyék jelentéstevőknek köszönetet mondok, jó együttműködést folytattunk. Egyszerűen könnyebb a munkánk, hogyha azt látjuk, hogy mögöttünk állnak a kollégák, így könnyebb a tárgyalás. Ez volt az első megjegyzésem, a második megjegyzésem pedig egy olyan kérdést illet, ami állandóan a középpontba kerül, ez pedig a földrajzi kiegyenlítettség kérdése. Fraunais azt mondta, hogy ez nem része a kompromisszumnak, ezt javasolni kell még. Úgy gondolom, hogy erről döntöttünk már, most legyen egy kis nyugalom. Kérem, olvassák el a szövegeket. Hogyha ezt teszik, akkor láthatják, hogy nagyon is szigorú megjegyzések, jogi megjegyzések vannak a szövegben ezzel kapcsolatban, tehát minden olyan aggodalom, amit itt hangoztatott, az gyakorlatilag meg lett szüntetve. Köszönöm szépen, most pedig Guattieri úr kapja meg a szót egy percre. Köszönöm, elnök asszony. Amikor azt halljuk, hogy mindenki elégedett itt a vita végén, akkor azért ne felejtsük el, hogy elhangzottak itt kritikák, szempontok, és hogy mekkora a feladat, amely előttünk áll. Nagyon különbözőek a nemzeti struktúrák. Szeretnénk az EU szerepét növelni, megerősíteni, egy új korszakot kezdeni, ugyanakkor a közösségi ö, ö, biztonság és védelmi politika struktúráit is fenn kell tartani. Nem volt könnyű az intézmények között megteremteni az egyensúlyt, és azt sem elérni, hogy a főképviselőnek olyan eszköz legyen a kezében, amely képes lesz a nagyon sokféle érdeket összefogni és világszerte képviselni. A közel-kelet, az afrikai fejlemények, az észak-kaukázusi helyzet, a balkáni helyzet nagy kihívások, örülök, hogy most már minden lefektettünk, és a főképviselő elkezdheti érdemben a munkáját és támaszkodhat egy jó testületre. Holnap, mondja az elnök, 12.30-kor szavazunk a témában, és ezzel lezárom a vitát. Igen, tisztelt kollégák!